kén állapítja meg e mandátum megüresedését. Most pedig kezdik el a rend ismertését. A házszabály vonatkozó cikke szerint május 12-én kiosztása került a napirend végleges változata. A frakciókkal egyetértésben a következő módosításokat szeretném javasolni a végleges napi rendtervezethez képest ma a bizottság nyilatkozata üzenet endokrin diszruptorok tárgyában, illetve az Európai Bíróság 2015. december 16 ítéletének figyelembevétele címével négyes napirendi pontként kerül napirendre, tehát a Tanács és Bizottság a transatlant, transatlanti adatcsereről szóló nyilatkozata után. Ennek megfelelően évfélig meghosszabbítjuk az ülésszakot. Van-e ellenvetésük e módosításokkal kapcsolatban? Ha nincs, akkor így egészítettük ki, illetve módosítottuk a napi rendet. A következő kéréseket kell még tanácsolnom: A zöld frakció, valamint az ALDE és a szocialista frakció kérte, hogy az előbb említett nyilatkozattal kapcsolatos vitát állásfoglással zárjuk amelyet a júniusi első plenárison fogunk megszavazni. Hogy kifejtse magyarázatát ezen kéréssel kapcsolatban, Lambert úr kapja meg a szót. Akkor erről a kérdésről beszélni, tehát hogy a bizottság hogyan áll hozzá az endokrin rendszer károsító anyagokhoz. Ezzel a helyzettel kapcsolatban az a furcsa, hogy az a intézmény, amely a szerződések őre, joghézagot helyzetet teremt, hiszen az Európai Bizottság még nem hozta meg azokat az intézkedéseket, amelyeket meg kellett volna ö, hozzon a, 2000, a 206-os cikk értelmében. És mi azt szeretnénk kérni, hogy lehegyen ezzel kapcsolatban egy állásfoglalás, mert ez a legminimálisabb dolog, amit az Európai Parlament tehet, hogy az Európai Bizottságot figyelmeztesse arra, hogy mi is a feladata és hogyha ez az indítvány, ez a bizalmatlansági indítvány most lehet, hogy egy kicsit aránytalannak tűnik, de mégiscsak az a legminimálisabb hozzáállás, hogyha egy állásfoglalást elfogadunk ezzel kapcsolatban. Nem elégedhetünk meg egy vitával. Köszönöm. Für den Antrag möchte Frau van asszony szeretne hozzászólni az indítványhoz. Yes, thank you, Mr. President. Um... Igen, köszönöm, elnök úr. A frakcióm a zöldek kérését teljes mértékben, teljes messzőséget támogatja. Az Európai Bíróság már ö, döntött, illetve határozott az ügyben az Európai Bizottság egész egyszerűen nem tartotta magát a szabályokhoz. Ebben a bírósági ítéletben is olvashatjuk, hogy mennyire fontos, hogy endokrin disruptor ügyben szigorú szabályokat fogadjanak el hogy ne egy jogtalanul elvégzett hatástanulmányon alapuljanak ezek, hanem tudományos feltételeken. Köszönöm, Femrem. Azt ki az, akik ellene szólna? Az indítvány ellen szeretné felszólalni. Nem látok senkit. No, akkor szavazzunk róla. Ki van mellette? Kérem, emelje fel a kezét. Ellene ki szavazna? Ki tartózkodna? Elfogadtuk. bizottság nyilatkozata e döntéssel lezárásra kerül állásfoglalással még hozzá, és a júniusi első plenárison szavazunk majd erről az állásfoglalásról. Egyébként a mai napi rendet témában változatlan marad. Az ENF frakció kért egy nyilatkozatot a bizottság főképviselője, nem, a bizottság főképviselője és alelnöke és a külügyi főképviselő nyilatkozata tárgyában a kongó brazilvilli választások utáni időszakra vonatkozó nyilatkozatáról. Ezzel kapcsolatban Alió képviselő kapja meg a szót, hogy ismertesse indítványát. Igen, kedves kollégák, elnök úr, a helyzet Brazzavilleben rendkívül nehéz. Egy um, rossz, egy nép szavazás után, amikor egy 32 éve lévő vezért kívántak leváltani, ezután pedig teljes régiókat bombáztak, akik ellenzéki régióknak számítanak, és ráadásul nagyon sok ellenzéki vezetőt bebörtönöztek, például a közép-afrikai harcok vezetőjét is. Itt most emberi jogi kérdésről van szó, nagyon fontos lenne éppen ezért az, hogy mondjuk ki az igazságot, és legyen a helyzetről egy igazi vita. Köszönöm szépen. Ki szeretne mert felszólalni az indítvány mellett? Parancsoljon képviselő társam, öné a szó. Én azt gondolom, hogy nagyon aggasztó az, hogy egy ilyen kaotikus helyzetben a kormány szemben kritikus az, hogy, hogy visszahívtuk az EU-s nagykövetet, és ezzel tovább nehezítjük a helyzetet ott a helyszínen. A, a helyszínen nagyon nehéz helyzet alakult ki, nagyon súlyos helyzet alakult ki. Ezzel kapcsolatban minél hamarabb és minél sürgősebben vitát kellene lefolytatni itt a parlamentben. Van, aki felszólal az indítvány ellen? Das ist nicht der Fall. Úgy látom, nem. Akkor Alió képviselő indítványra szavazunk. Aki mellette van, tegye fel a kezét. Aki ellene, ki tartózkodik, elvetettük az indítványt. A napi rend változott. Hölgyeim és Uram! 40 képviseli a 113-as cikk 4-es pontja szerint írásban terjesztett be ellenvetést a Kovacsev jelentés témája ellen, az Európai Parlament ajánlását fogalmazná meg ez a tanács irányába, az ENSZ közgyűlésével kapcsolatban. Én azt kérem, hogy ezt a, egy későbbi időpontban tárgyaljuk, már van ellenvetés ezzel kapcsolatban? Nincs. Akkor a holnapi napi rendhez érkezünk A jogi bizottság Régner asszony mentességi kérelmét megvizsgálta, és csütörtökön szavazott róla, e módosítással nem, nem mégsem. Pontosítanunk kell, nem. Ö, mentességi eljárásra vonatkozóan, nem volt pontos a fogalmazásom, történt a szavazás. A GUE kéri indítványt ért a Arias Kanyete biztos állítólagos korrupciós érintettségével kapcsolatos vizsgálatát kérni. Benito Ziluaga kapja meg a szót ezzel a ponttal kapcsolatban. Señor Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr mivel befolyását arra használta, hogy Szalamonkában egy urán bánya megnyitását támogassa, illetve az olajcégeket, a olajcégekhez is ezzel szállal kötődik. Itt politikai korrupcióról van szó. Kanyete úr is, az ő érintettsége is felmerül végül. Egy olyan adómentességet is támogatott Spanyolországban, amely nagyon sok gazdag embert érintett volna. Alapvetően az éghajlatváltozásért felelős biztos ilyen vádak terhelik, és fontos, hogy a konzervatív szocialista szövetség, amely itt ebben a parlamentben is lehetővé tette a biztos jelölését, ők a felelősek mindezért abuchear, abu... Nosotros no hemos decidido que... Azt hiszem, hogy hiába a kollégák hiába kiabálnak be, szeretném befejezni a mondandómat. A néppárt, a spanyol néppárt saját modelljét próbálja Európára ráöltetni, ez borzasztó lenne, mert ez nem más, mint az, hogy illegálisan élnek vissza a hatalommal. A biztos úrnak pedig éppen ezért úgy gondolom, hogy meg kellene védenie magát a vádakkal szemben ebben a házban, hogyha nem, akkor az európai választópolgárok bizalmával élünk vissza. Ki, ki kíván mellette, az indítvány mellett felszólalni? Ellene ki kíván felszólalni? Van Bremt asszony? Yes, Mr. President. Um... Igen, köszönöm, elnök úr. Nem támogatjuk a GUE kérését ma. Nem azért, mert nem gondolnánk, hogy ez egy komoly dolog. Lehet, hogy komoly dolog. Nem azért, mert nem gondoljuk, hogy átláthatóságra lenne szükség, mert teljes transzparenciára van szükség. De pontosan azért, mert akkor vesszük komolyan ezt az ügyet, hogyha még időt szakítunk rá, hogy alaposan mélyen tanulmányozzuk ezt az egész kérdést, és aztán visszatérünk erre itt a plenárisra, mi a legjobb módja annak, hogy ezzel az ügyel foglalkozzunk. Úgy érezzük, hogy ezen a ponton ez elsőbbet lenne, majd az elnökök érdekezletén foglalkozunk ezzel Grosztep asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindannyian ismerjük Miguel Arias Kanyétét, nagyon tehetséges emberről van szó, aki egészen mostanáig igen jól végezte munkáját, ezt láthattuk a COP21-es tárgyalások során is. Az ő vagyonnyilatkozata az Európai Bizottsághoz ezt benyújtotta, és a biztosokra vonatkozó magatartási kódexnek ez megfelelt. Ebbe benne van az összes pénzügyi érdekeltség, amely feleségét terheli, és amely esetleg az összeférhetetlenség vágyát felvetette volna. Az átláthatóság tehát teljes, úgyhogy nagyon sajnálom azt, hogy politi politikai okoknál fogva a kezdet-kezdetétől kezdve ezt a biztost állandóan támadja a szélső baloldal, és minden lehető eszközt megragad annak érdekében, hogy őt diszkreditálja. Ezért mi ezt elutasítjuk, ezt a kérést. Tehát az indítványról név szerint szavazunk, akire ennek megfelelően. Megnyitom a név szerinti szavazást tehát. Ám alle Kolleginnen und Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elvetettük az indítványt. a mai napra vonatkozó napirend így módon változatlan marad-e ponton. Most pedig következzék a bizottság nyilatkozata a határozat tárgyában a digitális egységes piacra vonatkozó csomagról. Anzip biztos úr kapja majd meg azt, hogy kérem várni egy pillanatot biztos úr, amíg lecsendesedik a terem.